135. cikk alapján először Pakisztán, különös tekintettel a lahori támadásra. Lambert kollégái a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Ma a dél-ázsiai a országokkal folytatott kapcsolatok delegációjának elnökeként szeretnék hozzászólni. A legutóbbi lahori atrocitásokban elhunytak családjaival szeretném kifejezni együttérzésemet. A húsvéti szabadság alatt került sor erre az elítélendő támadásra. A erőszakos szélsőségesek egyre több ilyen támadást intéznek az polgárok ellen. Elengedhetetlen, hogy a kormány és számos szerv együttműködjön. Nagyra értékeljük a kormány fáradozásait az oktatási rendszer megreformálására, a sokszínűség tiszteletben tartásra. Nagyon fontos az emberi jogok védelme, ez ehhez teljesen független emberjogi bizottságra van szükség, valamint a kormány által aláírt egyezmények betartására a GSP plusz egyezményre is gondolok, itt ennek keretében is írtak alá számos egyezményt, illetve a, felszólítom a kormányt, hogy gondolja végig a halálbüntetés esetleges eltörlését. Köszönöm szépen. Weidenholzer képviselő. Ha nincs itt, akkor kellem képviselő következő. Köszönöm szépen, elnök úr aggasztónak tartjuk a fennálló erőszakot és terrort Pakisztánban. Ez egy fontos ország, az Európai Unió fontos partnere. A március 22-i e, mészárlás a keresztényeknek szólt, de a legtöbb áldozat muzulmán volt. Lahor nem kivétel szisztematikusan megsértik a vallásszabadságot, mindig egy-egy vallási kisebbségek ellen, keresztények, síiták, hinduk ellen irányulnak ezek a támadások, és nyíltan gyűlöletre szólítanak fel. Nagyon nagyon problémás az istenkáromlási jogszabályok helyzete ebben az országban, és nagyon na- nagy szükség van ennek eh, a jogszabálynak a felvizsgálatára. Egy eh, elítélt személy, eh, Ázsia Bibi már hat év, a halálra lett ítélve, és már hat éve vár a halálbüntetésnek a végrehajtására. A vallási kisebbségek helyzete nagyon fontos számunkra. Mogherini asszony is együttműködik a kormányára annak érdekében, hogy a terrorizmus és a szélsőségesség ellen fellépjenek. Köszönöm szépen, Tenok képviselő, köszönöm szépen, elnök úr. Azok, akik Pakisztánban vallási kisebbséghez tartoznak, nagyon nehéz az életük. Síták, amedik, hindúk, és különös tekintettel a keresztényekre vonatkozik ez. A lahori húsvéti elképesztő támadás nem egy elszigetelt esemény, ezt el kell ítélni. Nem lenne igazságos azt mondani, hogy nem történt semmi e, ennek ellenében, de mégis azt kérem a pakisztáni kormánytól, hogy mindent tegyen, sokkal többet tegyen a tolerancia e, érdekében. Pakisztán a, a vallással kapcsolatos jogszabályai nagyon aggasztóak, ilyen például az istenkáromlási jogszabály, ez, ezeket felül kell vizsgálni. Sam Mendessia, aki az káromlási törvények hatályon kívül helyezésért szállt sikra, és ezért az életével fizetett. Az ország még mindig átjárja a szélsőségesség. A vallási szélsőségesség és intolerancia továbbra többször téma volt ebben a házban, és azt remélem, hogy végre ebben az országban a kormány is a szándékát mutatja arra, hogy ezt megváltoztassa. Köszönöm szépen szépen. Most következik Weidenholzer képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr. Nem először foglalkozunk ebben a e, tisztelt házban a pakisztáni helyzettel. A középpontban a vallási intolerancia áll, a talibán ez egy terrorista egy cella, egy szekta, amely mindent elítél, amely nem áll e, összhangban az ő őrült iszlám interpretációjukkal az iszlám eltérő értelmezői és más vallási csoportok az, képezik célját az ő támadásuknak. Lauréban békésen gyűltek össze az emberek, és az áldozatok között nagyon sok muzulmán is volt. Az, az erőszaknak ez a formája elkép, el, elítélendő, és ez bűncselekmény. Azt várjuk Pakisztántól, hogy szigorúan lépjen fel ezen terrorista csoportok ellen. Köszönöm. Köszönöm képviselő úr. Verzsió képviselő asszonynak adok szót egy percben. Merci. L'attentat dans un... Köszönöm szépen. Lahoréban egy parkban hihetetlen támadás történt, 73-an vesztették itt életüket azt gondolták az elkövetők, elkövetők, hogy keresztényeket fognak meggyilkolni, de az áldozatok többsége muzulmán volt. Bizonyos öböl országok nagyon veszélyes játékba kezdtek, de ebben partner a kormány, a pakisztáni kormány is. Ezek az országok terroristákat finanszíroznak, de semmiféle ellenőrzésük nincs. Sajnos a halálbüntetés a halálbüntetés elterjedése is gondot jelent, illetve a, kis, a kiskorúak ellen is végrehajtják ezt. Nagyon fontos az is, hogy a kisebbségek ellen is komoly támadásokról beszélhetünk. Nagyon fontosnak tartom, hogy ezt a fajta elnyomási spirált megfékezzük, és ebben az Európai Uniónak szerepet kell vállalnia. Hogyha, hogyha meg akarjuk változtatni a dolgokat, akkor ebben az Európai Unió igenis részt vehet. Uh, uh, Köszönöm szépen, elnök asszony! A lahorei támadások szörnyűségesek, ezeket elítéljük. Együtt érzek a pakisztáni néppel, és a parlament ma részvételt nyilvánít az áldozatoknak, az áldozatok családjainak a sérülteknek és családjaiknak. Újabb halálos támadás ez, egy hosszú sorban. Sajnos egyáltalán nincs javulásra utaló jel a régióban. Jó lenne, hogyha Pakisztán végre szembefordulna ezzel, a radikalizációval foglalkozna, különben újból és újból előkerül, előkerülnek haszonos, has, hasonló témák. Fontosnak tartom, hogy ideológiai harcot vegyen fel a szélsőségességgel, a radikalizmussal Pakisztán, de a szociális kirekesztés kérdésével is foglalkozni kell a pakisztáni kormánynak, illetve nagyon fontos a vallási tolerancia, de Pakisztán egyedül képtelen elérni ezt. Nagyon fontos, hogy mi is, és a régió többi ország, országa is segítségükre legyünk. Nagyon fontos a terrorista ellenes erőkről is beszélni, Mogherini asszonyt, a külügyi szolgálatot, illetve a tanácsot arra kértük, hogy a terrorizmus elleni harcban segítsék Pakisztánt és a pakisztáni népet, hiszen mindannyiunk célja az, hogy a radikalizmusnak és a terrorizmusnak véget vessünk. Köszönöm. Most a szerzők után képviselőtársaim a képviselőcsoportok vezérszónokai következnek. Elsőként Preda képviselő úrnak adok szót a néppárt soraiból. Parancsoljon! Köszönöm szépen, elnök asszony! A lahori merénylet március 27-én szörnyűséges esemény. A keresztények akkor ünnepelték a húsvétot. A, keresztény kisebb, a keresztényeket célozták meg, de az áldozatok többsége mozulmán volt. A terrorizmus valójában az összes pakisztánira, függetlenül attól, hogy milyen valláshoz tartozik, egyenlően hat, egyenlően lesújt. Fontosnak tartom, hogy a vallásos extremizmus szélsőségesség ellen megfelelően küzdjön Pakisztán. Pakisztánban mindenképpen meg kell tanulni azt, hogy a vallási és egyéb kísérőségekkel kapcsolatban toleránsnak kell lenni, főleg tudván azt, hogy a pakisztáni alkotmány szól a diszkrimináció ellenességről. Isten káromlás vágyával többeket is elítéltek, ezt sajnos nem tudjuk elfogadni. Howitt Tour, egy perc. A párizsi és a brüsszeli terrortámadások sokját megéltük a saját bőrünkön, A terrorista támadások 0,5%-a Európában van és a nyugati világban, viszont a terrorista támadások 80%-ának áldozata muzulmán az egész világon. Egy játszóteret támadtak meg ezúttal a terroristák a, hús, a húsvét ünnepségek közepette. Részvétet nyilvánítunk az áldozatok családjai számára. Nagyon fontos, hogy az emberi jogokat és a jogállamiságot Pakisztánban is elérjük, ezt mondjuk pakisztáni barátainknak, mi ellenezzük a halálbüntetést, és ne feledjük el, hogy a terrorizmus és a halálbüntetések kapcsolódnak egymáshoz. Nos, szeretnénk, hogyha Abdul Basid esetében kegyelmet kapna ez a személy, Természetesen szolidárisok vagyunk Pakisztánnal és minden olyan országgal, ahol a terrorizmusnak áldozatai vannak. Belder képviselő úr következik egy percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. A pakisztáni keresztényeket és muzulmánokat siratjuk ma. A pakisztáni tankönyvekben a keresztényekről, illetve egyéb valási kisebbségekről nagyon diszkriminatív állításokat lehet olvasni, ennek véget kell vetni. A gyilkosság indítóka nem lehet a gyűlölet. Fenyegetésekről beszélhetünk jelenleg Pakisztánban. Ez egyfajta arról van szó, hogy gyakorlatilag megmérgezik a pakisztáni fiatalokat ezzel a gyűlölettel. Ez az egész pakisztáni oktatási rendszerben érezhető. Rendkívül sok eh, madrasz iskolát, eh, iszlámvallásos iskolát állítanak föl Pakisztánban. Ezekben az iskolákban gyakorlatilag gyűlöletbeszédre tanítják a fiatalokat a keresztények és mások ellen. Vérfürdő történt Lahorban. Ezt nem, ezt nem engedhetjük meg, a pakisztáni kormány nem biztosítja biztonságot. Köszönöm. Frunculika úrtól elfogad egy kék kártyát, akkor parancsoljon, tegye fel a kérdést. Tisztelt kolléga! Afganisztánban helyesbít a hozzászóló Pakisztánban terrorista támadás történt, de nagyon sokan elhagyják Pakisztánt, sok migráns érkezik Európába Pakisztánból, a szírek, az afgánok, az irakiak mellett. Ön szerintem kéne fölkérni arra a bizottságot, hogy tárgyaljon a pakisztáni kormányjal, hogy stabilizálja a helyzetet az országban? Rendkívül sok menekült érkezik Pakisztánból, az ottani, az onnan érkező migránsok száma nap mint nap nő. Köszönöm, Belder úr, válaszoljon kérem. Tisztelt kolléga! Én már régóta figyelem a pakisztáni helyzetet, két dologról beszélhetünk, egyrészt a kormányról, másrészt pedig a katonai szervezetekről. Vészhelyzet alakult ki Pakisztánban, az Európai Uniónak és az Európai Parlamentnek az a kötelessége, hogy jobban megértsék a helyzetet. A helyzet valóban nagyon robbanékony. Ezzel a végére értünk, most az egyéni hozzászólások következnek. Elsőként Fölvényi képviselő úrnak adok szót. Képviselő úr, egy perccel rendelkezésére. Köszönöm

egyre többet kell tenni hogy ezt a helyzetet megváltoztassuk. köszönöm a figyelmet. köszönöm képviselő képviselő egy elnök asszony! elítéljük ezeket a lahorai támadásokat, és szeretnénk az áldozatoknak és hozzátartozóiknak együttérzésünkről tanúságot tenni több mint 60 ezer ember halt meg az utóbbi évtizedben Pakisztánban ilyen cselekmények miatt. Pakisztán ugyan nagyon keményen fellép a terrorizmussal szemben, de ehhez nem kap elég támogatást a globális közösségtől, Európától. Segítenünk kell ezt a küzdelmet. Mi is megízlelhettük, hogy Párizsban, Brüsszelben, hogy milyen a terrorizmus. A terrorizmus azonban globális probléma itt nem a kultúrák közötti összecsapásról van szó, vagy a vallások harcáról. Ez egy extrémista tevékenység, amely minden társadalomban jelen van, és a muzulmán társadalmakat is megosztja. Ez, ennek az fő okait kell kiirtanunk a világból, le kell állítani a terroristák finanszírozását, és integrálni kell a radikalizálódókat az EU-nak, és a világ többi részének is össze kell fogni ezen célok érdekében értékeink fenntartása mellett a béke emberi. The next speaker is Mr. Bash. Bashiri úr kap egy percben szót. Brüsszeltől Lahoréig, Párizson keresztül mindig is elítéltem a terroristákat. Ez felmenthetetlen barbár cselekedet, amit semmilyen alapon nem lehet megmagyarázni. Az Európai Parlament válasza a legfrissebb pakisztáni támadásokra ugyanezt kell, hogy leszögezze. Küldjünk egyszerű üzenetet, amely elítéli ezeket a tetteket, szolidárisak, legyünk szolidárisak az áldozatokkal, és ne címkézzük föl ezt a nyilatkozatot. Sokan szeretnék Pakisztánt megleckéztetni ilyen, ilyen körülmények között. Mi lenne, hogyha az európai támadások kapcsán valaki azt mondaná, hogy, hogy az európai politika felelős a terrortámadásokért. Ezt gondolom Európa sem venni szívesen. Ne értsenek félre, Pakisztánban folytatni kell erről a témáról a vitát, de ezt nem most kell elmagyarázni a pakisztániaknak, ők jobban tudják, mint mi. Akkor következik. Vážená paní předsedající, vážená paní... Köszönöm szépen, elnök asszony, biztos asszony. Üdvözlöm ezt az állásfoglalást, mert elítéli ezeket a barbár terrorista cselekményeket, és szolidaritást vállal az áldozatokkal. Az áldozatok többsége keresztény volt. Ők világszerte most a legüldözöttebb vallási csoport. Ezt azért mondjuk ki. És az Európai Parlamentnek kutya kötelessége, hogy megvédje ezeket az ártatlan embereket. Ezt nem lehet általános jelentések írogatásával megtenni, hanem rá kell mutatnunk a specifikus fenyegetettségre. A kilences pont ilyen értelemben jó a szövegben, mert ott például Asi Bibi a halálra ítélt istenkáromlással vádolt nő helyzetére mutat rá, és követeli szabadon bocsátását. Ilyen konkrét emberi jogi fellépésekre van szükség. Egy percben. Tessék, képviselő úr. free to go to your temples, to your akár templomokról van szó, akár mecsetekről van szó, bármelyik vallásról van szó, bármelyik vallás szent helyéről, ennek semmi köze nincs az államra, államhoz. Pakisztán alapértékeire is utalunk az állásfoglalásunkban. Akárkit, akit megöltek, vagy aki megsebesült ezekben a gyáva támadásokban, ez pakisztáni. És az államok és azok a szereplők, akik támogatják a terrorista hálózatokat, azoknak tudniuk kell, hogy el, fogjuk, el fogják őket kapni, ki teljesen ki lesznek szolgáltatva. Amikor a terrorista támadásokról van szó Pesávában, Londonban, Brüsszelben vagy Párizsban, ezek a támadások mindannyiunkat céloznak, és egymás mellett kell állnunk, hogy szembenézzünk a kívásra köszönöm képviselő úr hozzászólását képviselőtársaimmal rövid lista végére értünk áttérünk a catch the eye eljárásra mindenkinek szót szeretnék adni elsőként cirio képviselő úr következik. képviselő úr öné a szó. mr cirio you have the floor. Si grazie. Grazie molto. köszönöm szépen köszönöm elnök asszony csatlakozom az előttem szólókhoz, hiszen én is elítélem mélységesen a terrorizmust. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy Európából egyértelmű üzenet érkezzen, hogy meg kell védeni az emberi jogvédőket, és nem csak Pakisztánra gondolok, hanem minden más országra konkrét, e, konkrét intézkedéseket vágyunk. Sajnos Pakisztánban az emberi jogi, az emberi jogvédők bántalmazása nem elvi probléma, hanem ez egy mindennapi probléma. Aztán oda kell figyelni a vallási kisebbségekre is. Európának figyelemmel kell kísérni, hogy vannak-e ilyen krízis helyzetek, mint például Velucsisztánban, az Amnesty International erről már elmondta a véleményét, tehát világos üzenetre van szüksége Európából. Ez tényleg diszkrimináció, etnikai diszkriminációról is beszélni kell. Mr. Maria. Köszönöm, Csirje úr. Marias kolléga a következő. Egy perc. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ezek az embertelen terrortámadások, amelyek Lauréban történtek keresztények ellen, azt mutatják, hogy az iszlám terror nem csak Európát érinti, hanem más országokat is. Több mint száz ember megsebesült, többen tehát, mint a belgiumi terrortámadások során, és még én úgy tűnik, hogy Európát ez annyira nem érdekelte. Európa a szíriai menekülteket még mindig befogadja, több százezret, milliót is, és számíthatunk rá, hogy a pakisztániak is el fogják hagyni országukat. A közelkeleti helyzet és a közép-ázsiai helyzet nagyon feszült. Kül, kívülről stratégiai beavatkozásokra kerül sor, és ennek során a tűzzel játszunk. Az iszlám szervezeteket is erősítik ezek a külső beavatkozások, és ezek pedig minket céloznak az iszlám szervezetek és meg kell próbálnunk az gyűlöletet megszüntetni. Köszönöm szépen, elnök asszony! ami Pakisztánban történt húsvét napján, az iszlám terrorizmus újabb megjelenése volt. Itt azonban a tisztelt házban félünk kimondani azt, hogy van olyan, hogy iszlám terrorizmus. Ezek olyan emberek, akik a, kriszt- a keresztényeket azért gyilkolják meg, mert keresztények. Ugyanez történik itt Európában. Európa mit csinál? Semmit. Olyanok vagyunk, mint a zombék, amelyek nézelődünk, nézelődünk, de nem teszünk semmit. Az európai európai politikában nem történik semmi, mert nem teszünk semmit. Az európai politikusok nem metróval járnak, nem úgy, mint a normális európaiak, és nem a repülőtérre mennek, hanem ő magángépekkel járnak ide-oda. Velük nem történik soha semmi, de a polgárok a polgárokkal minden megeshet. És mi mit teszünk? Semmit. Európa nem tesz semmit. Oda se bagózik Európa. Nagyon fontosnak tartom, hogy megbüntessük a terroristákat, akár halálbüntetéssel is. Sojdrova képviselő. Frau Sojdrova, hát ez volt. Köszönöm szépen, elnök asszony. A kollégáimnak azt szeretném elmondani, hogy európai politikusként Igenis, metróval járok, e, és sorban állok a reptéren is, ugyanúgy, mint bármely más európai állampolgár mindazonáltal. Azt is el kell mondjam, hogy nagyon fontos, hogy az Európai Parlament fellépjen a terrorizmus ellen, amely Pakisztánban e, vallási kisebbségeket támad. A vallási kisebbségeket e, üldözik azt követeljük a pakisztáni kormánytól, hogy ezen brutális, erőszakos cselekedetek ellen egyetemben lépjen fel. Asia Bibi nevét is említették. Azt követeljük a hatóságoktól, hogy engedjék szabadon őt. Már 2010 óta követeljük ezt, azóta várja a halálbüntetés végrehajtását, és mi ellenezzük a halálbüntetést. Egy olyan nőről van szó, aki semmi hibát nem követett el, egyszerűen szabadon nyilatkozott, a vallás szabadság mellett szólt, és ez, sajnos ezek a dolgok még mindig ismétlődnek. Képviselő asszony következik gospođo predsjednice a keresztények húsvétet ünnepelték volna egy parkban lahorban de mindez tragédiába fulladt mert több mint seventy three személyt meggyilkoltak a terroristák több mint thirty gyerek is meghalt. Hatalmas gyűlöletről beszélhetünk a keresztényekkel szemben Pakisztánban nagyon sokan meg akarják őket gyilkolni. A terroristáknak az sem számított, hogy ártatlan muzulmánok és élet, életüket vesztették. Pakisztánban a keresztények a népesség 2%-át teszik ki, de számuk növekvőben van. Különböző templomokat már megtámadtak terroristák Pakisztánban. Ezzel a szöveggel az Európai Parlament egy kis lépést tesz, de azt gondolom, hogy ez mégiscsak a fellépés egyik módja. A terrorizmus nem ismeri a határokat. Nagyon fontosnak tartom, hogy megvédjük az ember életeket és a kereszténységet. Ászia Bibit pedig engedjék szabadon a pakisztánia. Elég képviselő úr következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. A brüsszeli támadások, amelytől ö, most mi is szenvedünk, arra emlékeztetnek minket, hogy világszerte még sokkal többen szenvednek a terrortól. Lahore is rámutatott erre. Az extrémizmussal kell fölvenni a harcot, a szélsőségesekkel. Míg a pakisztáni kormány megpróbál reformokat bevezetni, és betiltani a gyerekházasságokat, próbálja védeni a nőket a diszkriminációval szemben. Ez nem elég. Nyomást kell gyakorolnunk azokra a kormányokra, amelyek tűrik a terrorizmust, és ezeket a középkori viszonyokat, reformokra szükség van valóban, főleg a nők elleni diszkriminációval kapcsolatosan, de a kisebbségek védelmére is, és a kényszerházasságokat is világszerte be kell tiltani, ehhez az Európai Unió hozzájárulhat. Köszönöm képviselő úr, ezzel a kezdjei eljárás végére is értünk, mindenki szót kapott a listán, most pedig biztos asszonynak, Marian Tyson biztos asszonynak adok szót. Thank you, madam. Köszönöm, elnök asszony. Tisztelt parlamenti képviselők! mint ahogy Pes, Pe, Pesavárban 2014-ben, eh, most is húsvétkor történt támadás, kifejezetten keresztények, gyerekek, nők ellen. Az ország jövője szempontjából ez a terrorista cselekmény különös jelentőségű, hiszen célzottan a keresztényeket ö, eh, célozta meg, bár, bár tudnunk kell, hogy nagyon sok muszlim is áldozata a terror, cselekményeknek, és Lahorban egyszer már bombáztak templomot is két évvel ezelőtt. Federica Magherini, kollégám, aki a külügyi szolgálatért felelős, kifejezte az Európai Unió együttérzését Pakisztánnal, az áldozatokkal, rokonaikkal szemben, és a terrorizmus elleni közös fellépést szorgalmazza. Kérjük Pakisztánt arra, hogy nyomozza ki az elkövetők személyét, őket állítsa a bíróság elé, és keményen ítéljek el ezeket a személyeket. Nagyon aggaszt minket az, hogy vallási jelleget ölt az erőszak Pakisztán egyes területein, és ezeket a fejleményeket szorosan követjük. A kisebbségek elleni, ideértve a vallási kisebbségeket elleni fellépések egyre nagyobbak, aggasztóan komolyak. Ezeket szélsőséges harcosok követik el. Kérjük a pakisztáni kormányt, hogy garantálja valamennyi vallási kisebbség közösségi jogait. A 2016-os GSP Plus jelentés kimutatta, hogy az emberi jogi helyzet Pakisztánban továbbra is aggodalomra ad okot, de folyamatos párbeszédben állunk a pakisztáni hatóságokkal, és próbálunk együttműködni a kisebbségek védelmében. Az Európai Unió sajnálatosnak tartja, hogy a halálbüntetés moratóriumát feloldották Pakisztánban, és hogy sok kivégzés történt, ami további erőszakot generált. Pakisztán a világ harmadik legtöbb emberét kivégző országa. Múlt héten és tegnap is voltak akasztások az Európai Unió elítéli minden körülmények között a halálbüntetést, és ennek univerzális betiltását szorgalmazza. Az Európai Unió és valamennyi partnere Pakisztánban hangsúlyozza a moratórium újravaló bevezetésének szükségességét és a minimális nemzetközi normáknak való megfelelést. Ugyanakkor támogatjuk azokat a projekteket is, amelyek az emberi jogok megismertetését, érvényesítését szolgálják, különösen a kiszolgáltatott kisebbségi csoportokkal a csoportok vonatkozásában. A bilaterális együttműködésünk Pakisztánnal 2014 és 20 között szerződésekre alapul. 635 milliós költségvetéssel rendelkezik, és ennek nagy része erre az ágazatra költhető. Az emberi jogok megsértése sajnos egyre nagyobb méreteket öltött Pakisztánban, és ugyan Pakisztán programokat indított az állami intézmények megerősítésére, az emberi jogok garantálására. Van egy Nemzeti Emberi Jogi Bizottság is Pakisztánban, és a kormány elfogadott egy cselekvési tervet, ami az emberi jogok érvényesítését szorgalmazza, Ebben számos intézkedés foglaltatik, egy nemzeti cselekvési terv konkrétan kidomborodik benne a egyéni és közösségi kisebbségi jogokkal kapcsolatban, és a gyűlöletbeszédre vonatkozóan is vannak reformtervek. Történt némi jogalkotás is a női jogok védelme érdekében. Az Európai Unió együttes fellépést szorgalmaz a terrorizmussal szemben a nemzetközi jogokkal való teljes összhangban, az alapvető emberi jogokkal, normákkal ugyancsak összhangban, és persze leginkább a megelőzésre kell helyezni a hangsúlyt, különösen olyan országokban, ahol fenyeget a radikalizáció, és ahol terroristákat toboroznak, finanszíroznak. Tisztelt elnökasszony, tisztelt képviselők, végül pedig leszeretném szögezni, hogy az Európai Unió mindig is komoly támogatója volt a demokráciának és a reformoknak Pakisztánban. Köszönöm szépen biztos asszonynak a bizottság nevébe tett eh, záró eh, gondolatait. Eh, tájékoztatom képviselőtársaimat, hogy a vita lezárásához hét állásfoglalási indítványt kaptam. Ezzel a vitát lezárom. Tájékoztatom